Very good. <laughs> you can have that thing. I'm... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy kényelmesen ülnek, és örömmel várják a mai gondolatébresztő napot. Nagyon híres, neves, nevezetes vendégeink lesznek ma, remélem, hogy majd egy kicsit megizzasztják őket, ha úgy gondolják, hogy erre szükség van, és jó kemény kérdéseket tesznek fel nekik. Most pedig a három európai parlamenti képviselőt fogom megkérni, akik a STOA, a Tudományos Technológiai Fórum mögött állnak. Én ezt a héten tudtam meg, hogy ez a Tudományos és Technológiai Fórum tehát azt a három képviselőt fogom majd megkérni, hogy szóljanak néhány szó, de én újságíróként nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és nagy örömmel vagyok részes egy olyan folyamatnak, amely tájékoztatja a politikusokat, és információt ad nekik ahhoz, hogy semleges módon tudjanak, tudják a jogszabályalkotói munkát elvégezni. Most átadom a képviselőknek a szót, és aztán majd még részletekre kitérek. Szilvána először. Köszönöm szépen, Csirin. Hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy a STOA, Tudományos és Technológiai Fórum 9. alkalommal tarthatja itt meg az éves előadását a parlamentben. Azt hiszem, aki tudja, hogy ez mit jelent, hogy mi a STOA, azt nem kell emlékeztetni. Science and Technology Options Assessment rövidítése, ez a STOA. Mi egy olyan bizottság vagyunk, amely a ház több szakbizottságával együttműködve bizonyos problémák tudományos megközelítését vizsgálja. Nekünk jogszabályalkotóként megoldásokat kell találnunk bizonyos problémákra. Most a kőolajmentes jövőről fogunk hallani, és arról, hogy ez lehetséges-e. Megvannak a modellek, az elméletet már kidolgozták, most tehát lehetőséget adunk ezeknek az embereknek, hogy a tudományt megpróbálják átültetni a gyakorlatba, erről tájékoztassanak minket. Tehát a gyakorlati megoldásokról fogunk hallani. Az egyik ilyen megoldást Shai Agassi mutatja majd be. Azt hiszem néhányan már tudják, olvasták, hogy őt jelölték a száz legbefolyásosabb gondolkodó közé a világon. Öt David Cameron elé jelölték a listán a 28. helyre. Tehát nagyon örülünk, hogy ő itt van. A Luxemburg téren láthatnak olyan autókat, amelyeket ki is lehet próbálni. Hibrid, illetve elektromos autók ezek, tehát már léteznek a gyakorlatban és használhatók. Tehát ezekkel az előadásokkal inspirálni szeretnénk mindenkit a tovább gondolkodásra, és azt szeretnénk, hogyha önök is részt vennének a vitában. Az interneten követhetők az előadáson, tehát mindenki legyen figyelemmel arra, hogy a kérdése, amit feltesz, esetleg mások nevében is kérdés lehet, Ugye vannak, akik úgy gondolják, hogy 144 karakterbe össze lehet sűríteni a világ lényegét. Hát ha önök ezek közé az emberek közé tartoznak, akkor a Twitteren is csatlakozhatnak hozzánk, ösztönözhetnek másokat arra, hogy tegyenek fel kéréseket. Lorenza segít majd nekünk, és gondolom azt is hallják, hogy én nem vagyok egy nagy szakértője a Twitternek, de hát ez nem probléma, most itt adom a linket, nagyon könnyű ezt megjegyezni. A kettős kereszt és toa címre lehet a Twitter üzeneteket küldeni, de nyugodtan tegyenek fel szóban is kérdéseket. Szilvána folytatja. Tehát egy ilyen előadáson többféle kérdést lehet feltenni, nagyon érdekes megoldásokról fogunk hallani. Mondtam már tehát, hogy az interneten követhetőek az előadások, majd videolinken kapcsolódunk egy kémiai Nobel-díjas professzorhoz is, és lehet, hogy az egyik biztos, az Európai Bizottság egyik biztosa is meglátogat minket. Tudják ugye, hogy az éghajlatváltozási konferencia Cancúnban most zajlik, és az ott megvitatott témák kapcsolódnak a mi témáinkhoz. Talán ez is egyfajta ösztönzés lehet, hogy mi is hozzájárulhatunk ehhez a vitához és jó példákat mutathatunk be arra, hogy milyen megoldások léteznek már a gyakorlatban. Az Európai Unió még mindig a legnagyobb számú személyautót gyártja, és az autó 99%-a belső égésű motorral működik, sajnos csak 1%-uk működik zöld energiával. És most itt a zöld energia egy elég átfogó fogalom, így használom. Tehát látják, hogy még nagyon nagy lehetőségek állnak előttünk a változtatásra. Rengeteg tudós dolgozik különböző elméleteken, és csak arra van szükség, hogy ezeket az elméleteket átültessük a gyakorlatba. Itt kell, hogy az ipar és a politikusok együttműködjenek. Ezt próbáljuk ezt most megoldani az éves STOA előadásokon. Nagy örömmel köszöntöm Sáj Egeszit, illetve a kémiai Nobel-díjas eh, tudós eh, kollégákat, akiket meghívtunk, és nagy örömmel várjuk az ő előadásaikat. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és remélem, hogy jól érzik majd magukat, és érdekes előadásokat hallanak. Paul, would you like to say a few words, and then Malcolm? Paul először, és aztán Malcolm szóljon néhány szót. Tehát Paul Rübig először is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök itt az Európai Parlamentben. Nagy örömmel látom, hogy ennyien eljöttek. A STOA bizottság első alelnöke, STOA de Campos, Harbour úr, az alelnök, és természetesen Kochmerin asszony, másik alelnökünk. Nagyon örülök annak is, hogy rengeteg képviselő eljött, Vittorio Prodi, vagy Mulder úr és mások. Tehát az az igazság, hogy nagy figyelmet kap ez az esemény, és azt is nagyon jó látni, hogy ez az éves előadás valóban befolyásolja a jogszabályalkotást. Tehát ennek a bizottságnak a munkájába 16 parlamenti szakbizottság vesz részt. Nagyon örülünk, hogy a tudomány barátai itt vannak, Ehhez Puszek úr, Salzburgból, aki diákjaival együtt csatlakozott hozzánk, Finnországból is vannak látogatók, tehát nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon fontos ez. Rengeteg elnök, tiszteletbeli tag, mind-mind itt van, hogy meghallgassa most az előadásokat. A mai előadások, mai napunk címe mond az olajmentes, kőolajmentes jövő. Vajon ez lehetséges-e? Vannak olyan célkitűzések, amelyekről azt gondolhatjuk, hogy át ezeket sosem lehet elérni, de próbáljunk alternatív megoldásokat keresni, és kreatívan gondolkodni. Mi történne akkor, hogyha Európa bezárná kapuit? Mit jelentene ez a 2020-as évre nézve? Ez azt jelenti, hogy a felhasznált energia 70%-át ugye most importáljuk. Mi van, hogyha nem tudunk szert tenni erre az energiára? Vagy ahogy Pibax volt biztos úr mondta, mit tennénk, hogyha az olaj ára mondjuk 1000 dollárra emelkedik, vagy még magasabbra. Mit jelent ez a közlekedési rendszereinknek, mit jelent ez a hétköznapi életünkben? Milyen hatása lenne mindennek? hogyan tudunk alternatív megoldásokat találni az állampolgáraink számára. Szerintem ez nagyon fontos. A STOA panel és azok, akik a tudományos kérdéseken dolgoznak, ez az Európai Parlament tudományos ügyekkel foglalkozó bizottsága, ugye? Tehát ezek a kollégák szavaztak arról, hogy mi a három legfontosabb dolog, ami a jövőben az emberiség számára lényeges lesz. Az első az ökohatékony közlekedés volt ebben egyetértettünk. Tehát tudjuk, hogy közlekednie mindenkinek kell, utazni mindannyian utazunk, tehát ez egy lényeges kérdés. A másik dolog, ami Európa számára, nem csak Európa számára, hanem szerte a világon fontos, a fenntarthatóság, a fenntartható erőforrások kérdése. Hogyan tudunk fenntartható erőforrásokat használni, milyen alternatív megoldások vannak. A harmadik pedig, és ez nem az utolsó, a biztonságos szociális hálózatok. Mi történik majd az információs és kommunikációs technológiákkal a jövőben? Hiszen ez etikai kérdéseket is felvet. és az etikai kutatás nemzet, nemzeti tanácsadó testületétől is érkezett egy szakértő, itt van körünkben Finnországból, majd az ő véleményét is meghallgathatjuk arról, hogy mit tudunk javasolni az állampolgárainknak. Ne felejtsük el azt sem, hogy gazdaság és pénzügyi válságot élünk, éltünk át. A pénzügyi válság hiába lábalunk ki belőle most, a 2020-as évig, sőt még azután is újra és újra megjelenik majd. Tehát hogyan tudjuk az erőforrásainkat jól felhasználni, és elérni, hogy mindenki megengedhesse magának, hogy utazzon, közlekedjen. Az energia kulcsfontosságú szerepet játszik minden háztartás életében, az állampolgáraink életében. Tehát gondoskodnunk kell arról, hogy mindenki hozzá tudjon férni az energiákhoz. Megköszönöm még egyszer mindenkinek, hogy eljöttek, és melegen üdvözlöm Önöket. Köszönöm. Nagyon röviden Malcolm, és utána már rögtön bele is vágunk az előadásokba. Malcolm Harvard, nagyon röviden szólok. Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget a STOA előadáson, és hadd szóljak néhány szót arról a munkáról, amit a tagállamok végeznek, a tagállamok parlamentjei szerte Európában, illetve szerte a világon. A STOA nagyon aktív tagja az efta nak az Európai Parlament Tudományos és Technológiai Csoportjának mi a nemzeti parlamentekkel rendszeresen folytatunk eszmecserét hiszen az a véleményünk, hogy a jogszabályalkotásnak a bizonyítékokon, tudományos eredményeken kell alapulnia. És én a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság elnöke vagyok, nagyon hasznos számomra, hogy részt vehetek ezeken az előadásokon, részt vehetek ebben a munkában. Én ezt csak gyorsan el szerettem volna mondani önöknek, hogy el ne feledkezzek róla, nagyon érdekes, izgalmas délelőtt áll előttünk, és utána egy még érdekesebb délután. 3.45-kor ma délután egy előadást hallgathatnak meg, amely egy komoly projekt ről szól, ez az ökohatékony közlekedés témájához kapcsolódik, ennek a címe pedig az, hogy a városi mobilitás jövője és ennek alternatívái. Tehát ez 4 kor kezdődik. Hallhatunk majd technológiai, infrastruktúrális, pénzügyi modellekről. Nagyon sokan élünk városban, egyre nagyobb a városban élő emberek száma, és tudjuk, hogy ez a tendencia a jövőben folytatódik a világon. Nagyon fontos a város infrastruktúrák vizsgálata, annak vizsgálata, hogy ezek hogyan alakulnak, milyen politikákra lesz szükség a jövőben, annak érdekében, hogy segítsük az embereket abban, hogy eljussanak a munkahelyükre, tudjanak közlekedni általánosságban a városban, és így tovább. És mindennek eh, van egy éghajlatváltozási dimenziója is. Projektvezetőnk Jan Sipel is eljött itt ül az első sorban, tehát csak még egyszer mondanám, hogy a STOA előadás után kerül majd sor a Városi Mobilitás Jövője című előadásra 3.45-től. És a kutatás utolsó szakaszában az önök kérdéseit is nagyon szívesen beépítjük, tehát mindenkit sok szeretettel várunk egész nap, nyugodtan vegyen részt aktívan ezekben az eseményekben, a munkánkban. Köszönöm szépen! Well, um, as we've... Köszönöm szépen! Most tehát Saj Agassinak fogjuk átadni a szót. Paul Krutzen professzor is itt van, aki 1995-ben kapott kémiai Nobel-díjat az ózó réteg elvékonyodásával kapcsolatos munkájáért, és ők majd mindjárt emlékeztetnek minket arra, hogy miért is van szükség az ilyen alternatív megoldások keresésére. Radikális megoldásokról is hallunk majd. Mi történik, ha semmi nem sikerül, semmi nem működik? Például az elektromos autók, és így tovább. Ezek a megoldások számunkra eléggé furcsának, vagy akár szélsőségesnek is tűnhetnek, de Klutzen úr majd eh, elmagyarázza nekünk, hogy igenis érdemes az ilyen gondolatokkal is foglalkozni. De mielőtt még Paul Krutzenek adnánk át a szót, hadd kérdezzem Sajt először, aki az elektromos autók témájában azt hiszem vezető szerepet játszik, és arról szól, hogy milyen rendszereket kell kiépíteni. San Francisco, Japán, Izrael példáját említhetnénk év elején. Azt hiszem komoly támogatást kapott a HSBC banktól, ez egy konzorcium tulajdonképpen 350 millió dollárt bocsájtottak az ön rendelkezésére, ez egy hatalmas összeg, és azt hiszem, hogy nagyon nagy bátorítás, és nem is olyan régen állt elő ezzel az ötlettel szinte véletlenül. This panel is... Gyakorlatilag ugyanarra kérdése próbálok válaszolni, amit ez a panel is feltett. Tehát, hogy hogyan lehetne egy országot ilyen források nélkül, ö, olaj nélkül ö, igazgatni, vagy az egész kontinenst. Két dolgot szeretnék elmondani. Olaj nélküli Európa, a második pedig az, hogy kevesebb, mint egy évtizeden belül fogjuk ezt elérni, mert ez elkerülhetetlen. Ennek a legfőbb oka az, hogy az olaj drága. Nem az éghajlatváltozás miatt, nem a talajszennyezés miatt, nem azért, mert mindannyian erre gondolunk, és próbálunk meg fantasztikus megoldásokat találni a zöld autókra. Egyszerűen azért, mert 10 dollár volt az évtized elején, és most már majdnem 100 dollárba kerül hordónként, és ha csak Kína nem kezd új autókat gyártani, akkor egész 2000 eurói is, vagy dollárig is felment az ára. És a lítium alapú Ends the decade with 2000 cycles in its life. Akkumulátor gyakorlatilag sokkal kevesebbet bír már, mint amennyit az évtized elején volt. Gazdasági szempontból nem csak száz százalékban kell megváltoztatnunk a gazdasági körülményeket az autókhoz, hanem a két görbe is változik. Nos, mit jelent ez? amikor arról beszélünk, hogy ne legyen olaj egy kontinensen, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy egyáltalán mire használjuk az olajat. Európában az olaj 50%-a a közlekedésre fordítódik. Ennek a zömét az autók használják fel. Azok a fogyasztók, akik autóval közlekednek, és mivel állandóan az urbanizációról beszélünk, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hol használják az olajat ezek az autók. Az autók 40%-a a, a városokban van, de csak 10%-át használják a, a, a kilométerek megtételére. Ennek a, a többi részét a nem városlakók használják fel. És például azok, akik Párizstól, Frankfurttól, Londontól egy órára élnek, nem tudnak tömegközlekedni, a nagyvárosokba. Úgyhogy a realitás az, hogy gyakorlatilag az autók, a négykerekű autók használják fel Európában ezeket a, a az olaj mennyiségeket. A kérdés az, hogy hogy találunk olcsóbb megoldást az autóval szemben, és kényelmesebb megoldást, mint a benzinüzemű autók, hogy a munkahelyükre juthassanak ezek az emberek, illetve a hétvégén elmehessenek oda, hova akarnak. Mert hogy pont ez a kulcs megoldás, hogy úgy gondoljuk, hogy az elektromos autók egyszerűen nem elegendő, ne, nem tudjuk megengedni magunkat. És mi lesz, hogyha nem lesz elektromos energia, és nem tudjuk elvinni a gyerekeket az iskolába? Igen, teljesen logikusnak tűnik mindez a feltételezés, de pontosan ellentétes azzal, amit az iparág szeretne, amikor alternatív energiaforrásokat próbál felmutatni. A fogyasztó a piacról a legkényelmesebb, legolcsóbb autót választja. És aztán ugyanúgy kifizeti a gázolajat kilométerenként. Tehát a fogyasztó a legolcsóbb, legkényelmesebb autót választja a készletből, és aztán kész kifizetni ugyanazt a drága benzint. Na most az elmúlt néhány évtized alatt arról volt szó, hogyha alternatív megoldást akarunk, akkor többet kell fizetni, nem olyan kényelmes lesz, és akkor az ember valamennyit spórol az autó használaton. Pontosan az ellentétes megoldást ajánlották, mint amit a fogyasztó akart. Miért? Mert az iparág alternatív gépkocsit próbált előállítani. Az elektromos autó úgy tűnik, hogy nem olyan kényelmes, és hogyha az emberek ezt a szemléletet követik, akkor nem, fogunk, nem fognak váltani. Most az a lényeg, hogy olyan autót állítsunk elő, amelyet az egész kontinensen használhatnak, és a megfelelő infrastruktúrát használva Kopenhágából Milánóba, Milánóból Madridba, Madridból Amsterdamba, vissza Kopenhágába utazhatnak az emberek ugyanolyan kényelmes körülmények között, olcsóbban, és ugyanolyan fenntartási költségekkel. amiért most kínál a benzinüzemű autó nagyon ö, egyszerű oknál fogva elkerülhetetlen megoldás ez. A világ legnagyobb autógyártója, Kína, amely jövőre több autót fog előállítani, mint Európa és az Egyesült Államok együttesen, ö, nem fog elegendő olajjal és levegővel ö, rendelkezni, tehát két molekulával. Amikor nincs már levegő és nincs olaj, akkor tisztítani kell a levegőt, és Kína úgy döntött, hogy elektromos utat választ. Központosítja az egész gyártást, az egész hálózatot létrehozza, és összehívta az iparág képviselőit, és azt mondta nekik a kínai kormány vezetői, hogy tessék itt a pénz, csinálják meg. Megkapták a pénzt, megvoltak a pénzügyi alapok, úgyhogy elindultak ezen az úton. Amikor a kínaiak úgy döntenek, hogy az elektromos megoldást választják, akkor Európának és az amerikaiaknak csak két megoldásuk van. Vezethet Európa, és lehet ez számára a legnagyobb pénzügyi lehetőség az elmúlt néhány évtized során, hogy az iparágat megváltoztassák vezetőként, és exportálók maradjanak az autóiparban, vagy Európa vár, és akkor Kína átveszi a vezető szerepet a gépkocsiparban. Bocsánat, hogy itt most röviden megszakítom, mert egy kérdést szeretnék feltenni, de mielőtt még ezt tenném. El szeretném mondani, hogy aki szeretne tolmácsolást hallgatni, angol, francia, német, spanyol, portugál, román, magyar, lengyel, nem tudom megmondani, hogy milyen számokon jönnek ezek a nyelvek, de talán, hogyha körülnéznek, akkor látják, mert ki vannak írva a nyelvek a megfelelő fülkék tetején. Nos, hát itt Brüsszelben Európa számára eléggé kemény üzenetet képvisel, de hát nyilván itt a helye ennek. Mit kell tenniük ön szerint az európai politikusoknak, hogy ez tényleg valóra is váljon, hogyha technológia már megvan. Ha olyan akkumulátorra van szükség, ami nem ö, áll le, mik a nehézségek? Azt hiszem az első a szkepticizmus. Az elmúlt három-négy év során már ezt hallottuk többször is Európa szerte. A szkepticizmus pedig a szép ö, új, bátor világról szól. Mindenki elemzett mindent, de még senki nem tudott jobban előállni, mint amit gyakorlatilag a beruházók javasoltak ezekbe a tervekbe. Említette, hogy az HSBC mit tett, hát Dave 55 ülésen elemezte ezt az elmúlt év során, és a végén gyakorlatilag két megoldásra jutott, hiszen óriási üzleti tervnek is bizonyol mindez, nem csak a technológia szempontjából, hanem üzleti szempontokból is működik. Úgyhogy ezért indultak el ezen az úton. Az HSBC nem igazán nem konzervatív pénzintézet. Nos, ha van egy ilyen rendszerünk, ami pénzügyi szempontból életképes, és most már megvannak azok az autók is, amiket használunk, és megvan a bizonyíték a két országban is, januárban Izraelbe eljuthat az ember a repülőtérre, és az országba bármelyik pontra elkerülhet, hogyha rámutat a térképre, akárhány órán keresztül elektromos autóban. Az első kérdés tehát az, hogy milyen ez az autó? Olyan, mint egy benzinüzemű, gyakorlatilag az infrastruktúra szükséges hozzá. És ugyanez a helyzet Dániában is. Ez azt, mutat, azt bizonyítja, hogy nem izraeli találmányról van szó, hanem európairól. A második kérdés az volt, hogy mennyibe kerül ez az infrastruktúra az egész országban. Dániából és Izraelből jöttek a válaszok. Az egész országban létrehoztuk az infrastruktúrát, 150 millió dollár értékben. Ez pedig hat napos benzinfogyasztásnak felel meg Izraelben, az egész országban. És ez a hálózat elegendő ahhoz, hogy az egész országot megszabadítsa a benzinüzemű autóktól. Európában hét nap fogyasztása lenne elegendő az egész kontinens számára, hogy létrehozza az infrastruktúrát. Tehát bebizonyítható, hogy Európa egy hetes benzint felhasználás árából leszokhat az olajról. Hogy a szkepticizmusról beszélt a beruházók részéről, de mi a helyzet az EU politikákról? Ön szerint hol van az a legfontosabb terület Európa számára, ahol össze kellene fogni ezen a téren? Azt hiszem, hogy már rámutatott itt mindenre, amikor a különböző nyelveket emlegette. Kínában nincsenek különböző politikák a provinciák között. Az Egyesült Államokban gyakorlatilag ugyanaz a helyzet a két óceán között. Európában meg kell ezt érteni, hogy ez központi, Európa szerte szükséges politika, egyszerűen nem lehet leállítani az autókat, hogy Hollandiából Belgiumba kerüljenek, de ugyanakkor nem mehessenek Németországba. Tehát nem lehetnek különböző politikák a különböző országokban, mert hogyha nem ugyanazok a műszaki paraméterek, a biztonsági előírások, a normák, akkor egyszerűen ebbe belefullad Európa, és nem fogja tudni megoldani sem a mennyiségi, sem a fogyasztói igényeknek való megfelelést. Tehát először is a fogyasztóknak és a gyártóknak kell megfelelő üzenetet közvetíteni, nevezetesen egységes a szakpolitika ebből a szempontból az egész kontinensen. Ha ez a döntés megszületik, hogy Európa vezető szerepet akar felvállalni, akkor fantasztikus dolgok fognak bekövetkezni, Francia autót használunk Izraelben, német vezérművel ebben az autóban, esetleg Portugáliában gyártják hozzá a part of the EU, but is... akkumulátort. És mindez egyszerűen bekövetkezhet, és már most is bekövetkezik Európában. És nem egyes gyártók húzzák ennek a hasznát, hanem az egész kontinens. Biztos vagyok benne, hogy vannak kétségek ezzel kapcsolatban bizonyos emberekben, akik azt mondják, hogy jó, az elektromos áram kell az elektromos autókhoz. Na most, hogyha nem megújuló forrásokból származik ez, bár ezt garantálják, akkor tényleg tiszta megoldásra jutunk? Persze nyilván jó üzleti tervez, de ez nem föltétlenül jelenti azt, hogy jó környezetvédelmi megoldás is, nem? Három válaszom lenne erre a kérdésre. A legegyszerűbb az, hogy amikor az ember már nem olajat használ, és az elektromos hálózatra kapcsolódik az autó, akkor nagyon sok lehetősége van. Nagyon sok lehetősége van az, a, az elektromos áram előállítására. A legismertebb a ö, nagyon sok ö, hozzáférési hely ahol tárolják az elektromos áramot. Nyilván senki nem szeretné, hogyha az éjszaka közepén nézi a tévét, és egyszer csak kikapcsolódik pont akkor, amikor elkezdődik a kedvenc műsora. De hogyha mondjuk ö, valamilyen készletből ö, származik ez az elektromos energia, ö, teljesen mindegy, hogy honnan származik ez, a lényeg az, hogy bármikor hozzáférhessenek a vezetők ehhez. Például Dániában a szélenergiát használják fel éjszaka, és az elektromos autó fantasztikusan kihasználhatja ennek az előnyeit is, az éjszakai szélenergia előállításának lehetőségét. nem csak a CO2-től kell megszabadulnunk, hanem az összes mérgező anyagtól a talaj szintjén, ami a kipufogó gázból származik. És nem szabad semmiféle más szennyezést előállítania az autónak, és ezt mindenki elfelejti megemlíteni, amikor arról kezdünk beszélni, hogy az elektromos áram mennyire tiszta. Mert ugye onnan kellene megvizsgálnunk az egész folyamatot, hogy mi történik a szénbányától az autóig igen, azt is meg kellene vizsgálni, hogy mi történik akkor, amikor tankolunk, egészen addig, amíg kipufog a mindenféle felhasznált üzemanyag. Nos, nem a környezetbaráttá tétel a lényeg Európában, hanem a gazdaság. Amikor az elektromos áram olcsóbb lesz, mint a három éves benzinüzemű autó a fogyasztó számára Európában, akkor nagyon egyszerű lesz a kérdésre a válasz amikor megkérdezik a fogyasztókat ma, a, hogy környezetbarát autót akarnak, vagy sem, néha azt mondják, hogy igen, vagy nem, de az előttem fel, az általán felvázolt esetben már 99%-uk környezetbarátot akar. 2015 és 2020 között ö, nyilván óriási változások jönnek majd ö, létre Európában. Nos, Mielőtt még feltenném önöknek a kérdést, hogy van-e kérdésük vagy megjegyzésük, hadd tegyek fel még egy kérdéssel. És mi a véleménye a más megoldásokról? Mert ön egy megoldásról beszél. Mi a helyzet a hidrogénnel, a metanollal? Majd később hallunk ezekről is. Ezek esetleg együtt élhetnek? Vagy a jelenlegi ö, ön által képviselt autókban is felhasználhatók? Nézzük először az olaj kérdést. Több területen használjuk ezeket. Hogyha például veszük a repülőgépeket, nyilván nem szeretném azt javasolni, hogy a levegőben váltsanak a, a repülőgépek. Ez esetleg nem biztos, hogy jó ötlet lenne, úgyhogy maradjunk a realitásoknál. Nyilván azt is meg kell érteni, hogy különböző közlekedési módok vannak, amelyek olajszármazékokat használnak. És nyilván valamilyen másfajta molekulával élnek, legyen az hidrogén, bioüzemanyag, metanol. De amíg meg nem oldottuk a problémáját a fogyasztók autójának, hogy milyen fajta autó legyen, addig még nem léptünk előre. Mert jelentős mennyiségben akkor jelennek meg majd ezek az autók, hogyha ezt az alapdöntést meghoztuk. Tehát ebben a szegmensben, hogyha elkezdünk az elektronok terjesztéséről gondolkodni, vagy más molekulák terjesztéséről. Mi az elektromos ö, ö, hálózatot választottuk, ö, mi nagyon sokan nem tudják, hogy mi találtuk fel a villanykörtét is, mert a kerozin először az Egyesült Államokban használták. De az elektronokat kell küldenünk tovább, és mi építettük a legnagyobb ember által létrehozott gépezetet, ez nem más, mint az elektromos hálózat. És egy, egyszerűen csak hozzá kell csatlakozni a parkolóban ehhez a hálózathoz, és ez az egyetlen, amivel az elektromos autók működnek, illetve a másik megoldás, hogy az akkumulátort kell tudni váltani. A hidrogénhez teljesen új hálózatot kell létrehozni, és senki sem mondhatja azt, hogy a hidrogén hálózat létrehozása olcsóbb, mint az utolsó méterrel kiegészíteni a parkolót. Mert ha ezt valaki be tudja bizonyítani, akkor teljesen másfajta tudományos alapokról indul, mint mi hogyha ezt egy sokkal nagyobb molekulába csomagoljuk, legyen az hidrogén kötések, vagy szénhidrogén kötések bármilyen változata. Tehát a tudományos és a technológiai fel, értékelő bizottságban vagyunk. A tudomány nem azt támogatja, hogy nagy molekulát hozzunk részre, hogy egy pici elektront küldjünk belőle. Nem találhatunk fel újfajta tudományt. Köszönöm szépen, Sáj. A politikusok és a beruházások számára tehát az a nagy kihívás, hogy melyik utat választják, és lássák -e ennek előnyeit. Szeretném megkérdezni, hogy van-e megjegyzésük vagy kérdésük most Sájhoz. Körülnézek, és kérem, hogy mondják el, hogy honnan jöttek, mutatkozzanak be, és talán két vagy három kérdés lehetne ö, először megfogalmazni. Ön, parancsolj, James Camden vagyok, Írországból. Sáj. A gazdasági és környezetvédelmi érvek teljesen világosak, amiket elmondott. De a tény az, hogy mivel robbanó motorról van szó, amelynek száz évig tartott a kutatás és fejlesztése, talán valami nagyobb dologra van szükség ahhoz, hogy változások jöjjenek be. És hogy egyértelműen ö, itt megváltozzanak a törvények is, mert erre szükség van. Nyilván az érintettek ellenállnak majd a robbanómotoros technológiát képviselők körében, és azoknál, akik a lobby képviselik. Úgyhogy milyen stratégiát képvisel a saját szervezete, illetve mások a javaslata támogatására, hogy meggyőzze az érintetteket, hogy a régi technológia nem biztos, hogy átviszi őket az új paradicsomba. James, mielőtt Sájnak adnám meg a szót. Itt is volt egy úr, Prodi úr, aki szeretett volna kérdezni. Nagyon röviden, először is. A lítium ö, ö, mennyiség ö, rendelkezésre állása probléma lesz. A második dolog, az energiaraktározás akkumulátorokban nagyon sok energiát jelent, és intézményes megoldást, mert a legjobb megoldás az lenne, ha az elektromos áram ilyen formájában másik hálózaton lenne elérhető, mint minden más energia, amit forgalmazunk. És a HVDC technológiát mondjuk a mindenféle más energiaforrások is kisegi, kiegészítenik, de ez nagyon messze van. Jó, majd még a többi kérdéseket később lehet feltenni, mert most ez a kettő eléggé szaftos volt. Az első politikai jellegű volt. És ugye tapasztaltuk már, hogy a gépkocsi ö, ipar ellenállt már annak is, amit például a, a, az üzemanyag hatékonyság szempontjából ö, javasoltak. Hogyan tudná meggyőzni őket? Mert erre szüksége van, nem? Nos, fantasztikus kérdéseket tettek fel. Mind a kettő tényleg szuper. Tökéletesen igaza van, az érintettek általában ellenállnak, és mindent tagadnak, még azt is, hogy Afrikában folyó is van. Már tapasztaltuk ezt korábban is, és ugye itt van Kína és a szerepe, mert egyik nap arra ébredt, hogy vannak olyan mopedek, amelyek most már nem hasz, ne, lehet őket benzinnel üzemeltetni, és egyik napról a másikra elektromos bicikliket vezettek be, és most már kezdik őket exportálni az egész világba. És hogyha mondjuk Harley Davidson valaki, akkor lehet -e annyi lobbizója, amennyit csak akar Pekingben, egyszerűen a bicikliét nem fogják beengedni. Lehet a legnagyobb márka, legnagyobb e, e, gyártója, kész. Ha Kína így döntött, így lesz. Kína már bejelentette, hogy az embernek autója van, akkor az öt munkanap közül az egyik napon nem fogják beengedni őket. Lesz olyan, hogy egyik nap igen, egyik nap nem, és aztán egy napon majd egyszer csak kitiltják őket teljes mértékben. Úgyhogy minden nagy gépkocsi gyártó lobbizhat itt, de Kínában nem tehetnek semmit. És a kínai piac korábban kicsi volt, ma kétszer, kétszer akkor, mint az európai amikor majd gyártják ezeket az autókat Kínában, akkor óriási lesz az ösztönző szint, hogy máshol is gyártsák őket, mert már képesek erre. Ha egyszer bebizonyítják ezt, akkor majd vagy Európában gyártják őket, vagy exportálják. Ugyanez lesz a helyzet az Egyesült Államokkal is. Tehát azt láthatják, hogy egyetlen egy blokk, Kína, Európa, Amerika vezetheti ezt az átalakulást, Na, mi, mi, mi lesz akkor, hogyha alacsony szintű a CO2 kibocsátás egy autóban? De hát ugyanaz az érv, mint amivel valaki azzal élt, aki cigarettázni akart. És ha valaki bement egy étterembe, mikor betiltották a dohányzást, akkor teljesen mindegy volt, hogy valaki egy cigarettát vagy egy egész dobozt akart elszívni, semmit nem lehetett, kész, pont. Ennyivel megoldódott a kérdés amikor még ezek a lehetőségek nyitottak voltak, akkor az államok, a régiók, sőt, még a londoni polgármester is dönthetett, hogy mennyi autót akar beengedni ilyen jellegűt a városban. De amikor van, amikor alternatív lehetőség áll elő, akkor megmozdul a piac és megváltozik. Nagyon érdekes azt tapasztalni, hogy akárcsak a többi iparág, mi is lobbiztunk, lobbiztunk, hogy fogadják el az új megoldást, tíz évvel ezelőtt a Sony óriási döntést hozott. Sony at the time owned 90%. A Napsternek vége lett, mert a Sony 90%-át képviselte a, a, a zeneiparnak. Nem tudom, emlékeznek-e a Walkmanre. Akkoriban ez volt minden, de aztán amikor az MP3 megjelent, akkor még egy hibrid megoldást is javasolt a Sony. Azt mondta, hogy fogják az MP3-at, tegye rá egy CD-re, és tegye bele a Walkmanre, és lejátszuk az MP3-at. De meg kell, hogy legyen az, az, az, a, az a kis lejátszó, ami a, a a walkman volt. A Sony tíz évvel ezzel később most már kevesebb, mint 10%-ában van jelen a zeneiparban. Go to the Sony store on Fifth Avenue. They have és hogyha az ötödik sugárúton végigmegy az ember, akkor több Sony-t lehet látni, mint iPodot, és a Sony összes zene dobozát, ha mondhatom így. Ha az ember lobbizik, akkor lehet, hogy győz, de elveszítheti az üzleti vállalkozását. De mielőtt még Brody úr kérdésére tenne, mert ez nagyon fontos téma. Tehát akkor azt akarja mondani, mert kénát hozta fel példának, és hát ott egyáltalán nem demokrácia él, és ugye eddig mi még az vagyunk. Tehát azt akarja mondani, hogy szigorúbb célokat kell kitűzni magunk elé? Hát végül is van egy cél, amit a környezetvédők keményen képviselnek, azt hiszem, hogy 2030-ig sokkal nagyobb mértékben kell csökkenteni a CO2-t a kibocsátások terén. Tehát ez az egyetlen megoldás. Egyáltalán érdemes meggyőzni a gépkocsipar bizonyos területeit? Mint inkább rájuk kényszeríteni a változtatást? Én nem arra kérem az EU-t, hogy a központi tervezést változtassa meg. Én azt mondom, hogy Kínát nem lehet megváltoztatni, hogy demokrácia legyen. Kína dönt a saját jövőjéről. És ez nem sokat fog változni, mint ahogy ez a parlament sem. Úgyhogy Kína úgy döntött, megjelenik a hírekben. Kína így döntött, ez is megjelenik a hírekben. Tehát amikor Kína dönt, tekintettel arra, hogy ma már kétszer akkorát, mint az EU, mint piac, mint fogyasztói piac, ez fog eldönteni azt, hogy a gépkocsi iparban mit gyártanak. Ez, ezt nem változtathatjuk meg. Az sem, hogy nem demokrácia ez az ország. Nos, ha az ember ezt nem felejti el, akkor el kell kezdenie, hogy tervezzen. Nem mondhatjuk azt, hogy nem foglalkozunk Kínával, mert a gépkocsi gyártók sem mondhatják ezt. Nos, amikor a General Motors egyik partnereként elkezdenek, mivel ugye az első gépkocsi gyáró, gyártó 8000 euróba kerül az autójuk, és hogyha kínaiak elektromosat állítanak elő, talán még egy 1000 eurós ráfordítással mondjuk 9000 euróért, vagy dollárért, és gyakorlatilag erre ösztönzi őket, ingyen adták ezt az autót. Gyakorlatilag borzasztó gyorsan lehet átalakítani ezt az autót. Úgyhogy ezt bele kell venni a tervezésbe, amikor elkezdenek négy évre előre tervezni, mert amit ma döntést, amilyen ma, döntést hoznak ma, az négy évvel később fog megtestesülni. És négy év múlva elképzelhető, hogy Kína teljes mértékben elektronikus lesz. Lehet, hogyha tévedek, akkor még hamarabb is, két vagy három év múlva. Ha ezt figyelembe veszik, akkor olyan tervet kell készíteniük, ami a tudomány és a gazdaság alapjára épül, mert egyébként elveszíti Európa a gépkocsipart. És ez nem vicc. Itt nem arról van szó, hogy az MP3-as harcot veszítsék el, mert a sony körülbelül kevesebb, mint 1%-ába került Japán GDP-jének. Viszont, hogyha ugyanezt történik a gépkocsiparban, az 20%-ot képvisel. Úgyhogy utána kell nézni a gazdaságnak, a tudománynak, tervet kell készíteni, nézik meg a gazdaságot, mint ahogy ezt teszi a bank is, döntsenek, de azért, hogy központi tervek szülessenek, hanem azért, hogy tudják, hogy mi történik, ha ez bekövetkezik, mi ha nem. Jó, most akkor, ha tudományra tértünk, menjünk vissza Prodi úr kérdéséhez, mert ön szkeptikus az akkumulátorok vonatkozásában, hogy tudják-e tárolni az elektromos áramot. Nos, a lítium a probléma, mert nem valószínű, hogy elegendő belőle. Tehát az USA geológiai felmérést hajtott végre az amerikai kormány. Most körülbelül 160 kilogrammonként 160 kWh áramot tudnak tárolni e, ezek az akkumulátorok. 3 milliárd akkumulátort lehet e, előállítani a mai ismereteink szerint az elektromos autókra. Körülbelül minden tíz évben meg tudjuk duplázni ezt az energiasűrűséget, tehát ugyanaz az akkumulátor, ugyanolyan súlyú akkumulátor kétszer annyi energiát tud tárolni. De még hogyha ezt sem vesszük figyelembe, és csak a 3 milliárd akkumulátorral számoljuk, akkor is bőven jól járunk. A lítiumot fel lehet használni újra, a kőolajat nem lehet újra felhasználni. Tehát tudjuk, hogy szinte végtelen lítium forrást tudunk előállítani azokból a forrásokból, amelyeket ma ismerünk. Tehát újra fel tudjuk használni a lítiumot. Nézzük ez gyakorlati szempontból. 12 ezer dolláros akkumulátorban 250 dollárt ér a lítium. Tehát mondjuk, hogyha 1 millió elektromos autót gyártanak 2011-ben, mondjuk ezt még nem lesz, de ha így lenne, akkor 250 millió dollár értékű lítiumról van szó. Ez annyi kőolajnak felel meg, mint amit három óra alatt használunk el hát használj, hasonlítsák csak össze az árakat. Tehát a lítium a természetben har- megtalálható 35 leggyakoribban előforduló elem közé tartozik a világegyetemben. Egy millió részecskéből négy részecské az óceánban lítium. Tehát azt hiszem, ö, rengeteg más terméknek az előállításához is vezethet, de beszéljünk inkább a tárolásról. Azt tudjuk, hogy hogyan, hogy milyen módjai vannak az elektromos áram előállításának. Nagyon helyesen említette Prodi úr, hogy persze ki kell egyensúlyozni a szél és a hidroenergiát. Hogyha a hidro és víz és szélenergiát egymás mellé tudjuk úgymond telepíteni ezeknek az energiáknak a felhasználását, az nagyon jó, de van még ugye napenergia, egyéb energiaforrások, ezt a megtermelt energiát valahogy tárítani kell, tárolni kell, de sajnos a tárolás az nagyon költséges. Az akkumulátorok és ötször annyiba kerülnek kilovatóránként, mint maga az elektromos áram. Tehát, hogyha valaki csak az, akkumulát, az akkumulátor csak arra használja, hogy tárolja az energiát, akkor nagyon drága lesz. De hogyha ezt az akkumulátort arra használja, hogy az autót vezesse, tehát a kőolaj helyébe lép, akkor ez egy nagyon olcsó megoldás. Tehát bármilyen elektromos áram előállítási módszert veszünk, föld, gáz, kőolaj, és így tovább, akkor drágának tűnik az akkumulátor, de ha a kőolaj felhasználását az autóknál nézzük, akkor viszont nagyon-nagyon olcsó. 25-ször olcsóbb, mint bármilyen foszilis üzemanyag, amely már rendelkezésünkre áll. Tehát van, ami a szénnél 5-ször drága, ötször olyan drága, mint a szén, ugye, hogyha az akkumulátort csak az energiatárolásra használjuk, ha viszont a vezetésre, akkor sokkal olcsóbb. Tehát gyakorlatilag így megy lefelé az ára. Köszönöm, mondja Sirin Wheeler, a moderátor. Látom, hogy vannak még kérdések, úgyhogy tegyék fel a kezüket. Igen, itt elől oldalt 3, 4, 4 és 5 úriember kíván kérdést feltenni, akkor egymás után kapnak majd szót. Elnézést kérek, hogyha nem a megfelelő sorrendben adom meg önöknek a szót. Először a hozzám legközelebb ülő úrnak adom át, azt kérem mondja el, hogy a kicsoda. Tolidano vagyok, Tolidano úr vagyok a Colin International cégtől, és az a kérdésem, hogy milyen lehetőséget lát a távközlési ipar számára, tehát az elektromos hálózat alkalmazásán túl van-e itt kapcsolódási pont? Köszönöm. Akkor jegyezze meg ezt a kérdést, és a másik úriember is felteheti a kérdését. Parancsoljon. Nincs Wilfried vagyok, én egy egyszerű fogyasztói szempontból tenném fel a kérdést. Nem láttam az autókat, de nagyon szeretem a Jaguáromat vezetni. Három literes dízel üzemű autóról van szó. És amit ön most mond, az ugye az, hogy vegyünk elektromos autót. De hát azok az autók, amiket én látok, hát úgy néznek ki, mint valami mozgássérült autók hát miért kellene nekem egy ilyen autót vezetni, miért kellene nekem minden 100 mérföld után újra tölteni az autómat annak érdekében, hogy mondjuk egy 500 mérföldes utat megtegyek. Hát arról is beszélt, hogy Kína mit tesz, Sérén is megemlítette, hogy hát ideig demokrácia vagyunk, hát van, aki még ezzel sem ért egyet. De hogyan lehet a tagállamokat befolyásolni, annak, hogyan lehet azt elérni, hogy a benzinüzemről átálljanak? most mit mond? Az adót az elektromos áramra kellene kiven, kivetni? Hát akkor a villanyszámla felmegy, és akkor megint csak a fogyasztók járnak rosszul a végén. Thank you very much. Um, I... Köszönöm, mondja Sirin. Akkor még egy kérdést meghallgatunk innen hátulról. Itt hátul is felteti valaki a kezét, diákok is vannak a körünkben. Nem. De igen, ott hátul parancsoljon. Okay, my name is Claudia Dimbuk. I'm... Claudia Dimbuk vagyok, és az Alkalmazott Tudományok Egyeteméről érkeztem Salzburgból. Az a kérdésem, hogy ön szerint nem utópikus, utopista dolog a zöld energiáról beszélni? Nagyon sok energia az atomerőművekből származik, amit felhasználunk. Ön szerint ez nem utópia a zöld energiáról beszélni? Um, let me ask um, Shai, first of all. Először akkor arra kérem Sájt, hogy kezdjük a Jaguárral kapcsolatos kérdéssel. Hát mondjuk nekem nincs Jaguárom, de ettől függetlenül megértem ezt az urat. Nagyon sok ember így gondolkodik. Most miért cseréljem le a kényelmes autómat egy másikra, amely nem tud elindulni a zöld lámpánál, és olyan, mint nagymama öreg autója, persze semmi negatív felhangja nincs ennek válasz. Nos, hát mit, milyen választ adtak eddig? Vezessen lassabban, nem lehet két ülése, kisebb lesz a hely, baleset esetén rosszabb helyzetben van, hát akkor köszönjük. De az az érzés, vagy ez a helyzet, hogy minden elektromos autó egy kezelhetetlen monstrum már lejárt. A Tesla nevű sportautóval. Ez a sportautó 100 km per órára gyorsul 3,9 másodperc alatt. Ennek a ára olcsóbb, mint a Ferrari vagy egy Bugatti lenne, teljes 100% elektromos autó, és 400 km tud megtenni egy töltéssel. Drága, de a Bugatti és a Jaguar is drága, amit ön vezet, uram, ezt csak hadd mondjam. Tehát, ha megnézzük a mostani autókat, az elektromos autókat, amelyeket manapság állítanak elő, akkor azért más a helyzet. Az első autó az 10 másodperc alatt gyorsul, és még a Renault legjobb benzinüzemű autóját is megveri, úgymond kettő az egy arányban. Úgyhogy nagyon gyorsan ott hagynánk önt a zöldnél. Annyira gyors az az autó, Izraelben teszteltük, hogy egy a dízelüzemű autó egyáltalán nem tudta fölvenni a versenyt, mert az elektromos autó annyira e, sebesen gyorsult. Ezt e, nem tudják az emberek. A, én is nagyon szeretek vezetni, és mi a vezetők ezt szeretjük a legjobban, hogyha nagyon hamar gyorsul az autó. Nos, nem csak ezt lehet elmondani, hanem azt is, hogy két motort lehet betenni az autóba, egyet előre, egyet hátra, és megduplázni az autó teljesítményét kb. 3000 eurós áron. Hát ahhoz, hogy egy időüzemű autó teljesítményét megduplázzuk, akkor legalább 30-40 ezer euró kell. Ahhoz, hogy mondjuk 8 másodperc helyett 4 másodperc alatt gyorsuljon 100 km per órára, sokkal nagyobb befektetése van szükség, mint ahhoz, hogy ugyanezt elérjük egy elektromos autónál. Úgyhogy azt hiszem erre számítsanak. Jöjjenek el a látogatóközpontunkba, és próbálják ki ezeket az autókat. 40 ezer látogatót fogadtunk már Izraelben az elmúlt 7 hónapban. De amikor az emberek beülnek egy ilyen autóba, rájönnek, hogy hát ez nem a nagymama öreg roncs autója. És legtöbben, akik nem szeretik a sportautókat, félnek is egy kicsit, mert nagyon gyors és nagyon csendes autókról van szó. Egy sportautó, amelynek a hangját tulajdonképpen mi döntjük el, Aztán az adózás. Európában itt két dologgal kell szembenézni. Az egyik, Európa a kőolaj legnagyobb részét importálja. Tehát ha a kereskedelmi mérleget nézzük, akkor azt látjuk, hogy rengeteg olajt importálnak Európába, és aztán ezt felhasználják. Hát akkor euróbankjegyeket is elégethetnénk, hogyha az euróbankjegyeket lehetne betömködni az autóba, és azzal mennének az autók, ugyanez lenne. Úgyhogy bármilyen kormányban, bármilyen vezető személlyel beszélek, azt mondják, hogy segítsen nekem abban, hogy kidobáljam a pénzemet, mert az OPEC-et nem lehet megadóztatni. Az ablakon dobálom a pénzem. Egész egyszerűen, amit kifizetek kőolajra, sehol nem jön vissza. Tehát találjunk erre valami megoldást, hogyan tudunk ugyanekkor a távolságokat levezetni, de a költségeket tartsuk a határainkon belül. Akkor kitalálok valamit Adó ügyben mondja az érintett politikus, akivel beszélek például. Ilyenkor szoktam visszatérni mondjuk az elektromágneses találmányhoz, hogy Maxwell talált ki Nagy-Britanniában, és ez volt a, az első példája annak, hogy az áram ugye végigmegy egy dróton, és akkor a mágnes megfordul ennek az eredményeképpen. És akkor jött a kérdés, hogy mi ennek a haszna, mit fogunk ezzel csinálni? Erre a válasz, hát ezt nem tudom, de egy nap biztos, hogy megadóztatják. És azt hiszem, hogy most is eljutottunk ideig. Ha megnézik, hogy Európa előtt milyen lehetőségek állnak, hát az a valóság, hogy ugye most nem tudják jobban megadóztatni a benzin felhasználását. Van-e valakinek egy régi autója, benzinüzemű, sokkal több adót fizet kilométerenként, mint az a személy, aki egy új Prius-t meg tud vásárolni. Mert kilométerenként a Prius vezetője kevesebb adót fizet nem az út megtett kilométerek után fizet, hanem a felhasznált üzemanyag után. Hát mondjuk mi ezt a szélsőségig vittük, hogyha nincs egyáltalán semmilyen benzin, akkor nem kell megadóztatni. E-, ez a rendszer nem működik, nem mi tettük tönkre, csak kiemeltük azt a tényt, hogy nem működik ez a rendszer, tehát nem a benzin literjét kell adóztatni, hanem a szolgáltatást, az utat mondjuk és a hálózatot az Európai Uniónak meg kell lépnie ezt a lépést, függetlenül attól, hogy mi mit csinálunk. akkor ö, szembenállás van Európában, tehát olyan ellentétek vannak, mondjuk itt egy Jaguar 7-8 kilométert megtesz egy literrel, ugyanez az átlagos Peugeot esetében 25 kilométer, de mégis mind a két autó ugyanazt az utat használja, hát ez így nem működik. Hogyan lehet helyreállítani a rendszert? Kilométer alapú adózást kell bevetni. Minden autó fizessen, teljesen mindegy, hogy elektromos, dízel vagy benzinüzemű, a megtett kilométerek után adózzon a adott napon, az adott országban, milyen dugó volt, stb. stb. Bármilyen módot ki lehet választani. De ha valóban ez megvalósul, akkor beépül ez a rendszerbe, tehát a kilométereket össze tudjuk gyűjteni a kormányok elé, le tudjuk tenni azt a képletet, mondjuk a szövetségi kormányok vagy városok vezetői elé, hogy tessék, meg lehet adóztatni a megtett kilométereket úgy, hogy az emberek magánéletéről nem gyűjtünk információkat, tehát nem tudjuk, hogy ki hol vezetett. A moderátor. A Teslát fölírták, tehát akkor a karácsonyi listára? Kívánság listára? Még nem. Még két kérdésünk van, tehát mondja a moderátor, a Salzburgi diák, aki az atomenergiáról kérdezett. tudná le erre válaszolni Sia? De először a másikra válaszolnék, mert az is egy nagyon jó kérdés volt, mondja Sia. Annak érdekében, hogy működőképes legyen ez a megoldás, a hálózatot is ki kell építeni. Tehát mondjuk gondoljanak arra, mi történik, ha valaki 750 millió új eszközt kapcsol be. Tehát, hogy ezek mindig be vannak kapcsolva és egyszer van egy otthoni kapcsolat, meg egy munkahelyi, akkor ö, autónként három eszköz, két milliárd eszközről van szó, ezt bekapcsoljuk a hálózatba, 750 millió képernyőt látunk mondjuk, és most a minden egyes képernyő megmutatja azt is, hogy ö, mi hol vagyunk a térképen, de az összes többi barátunk pozícióját is tudjuk. Tehát ez egy akkora lehetőség, ilyen még nem volt a mobiltelefon feltalálása óta és ezt most látjuk, ez megvalósul. Vannak olyan partnerek, akik szeretnék kihasználni ezeket a lehetőségeket. Mi leszünk a világ legnagyobb szimkártya felvásárlója. Beszéltünk az atomenergiáról, hát ez egyfajta küzdelem. Attól függ, hogy hova, honnan jönnek a, az elektronok. Én azt hiszem, ateista vagyok, a megújuló energiaforrások felé hajlok, Franciaországban ugye az atomenergia elérhető az egész országban, és éjszaka túltermelés van. Ez azt jelenti, hogy minden egyes elektromos autót szerte az országban be lehet kötni arra az elektromos áramra, amelyet napközben mondjuk a németeknek adnak el. Semmivel több vagy semmivel több atomenergiára nincs szükség. Meg fogják tenni, nem lehet őket megakadályozni ebben. Tehát mi lesz? ezeket az elektronokat úgymond nem küldik át Németországba, Németországnak pedig más forrást kell találni, mert az éjszakai áramot Franciaország most már fel fogja használni, és nem adja el a németeknek. A Better Place szervezet amellett elkötelezett, hogy tulajdonképpen virtuális kőolajmezőket hozzunk létre, ha úgy tetszik mondjuk minden 3-4 ezer autó Dániában 3-4 ezer autónként megveszünk egy szélerőművet idézőjelbe. Ez azt jelenti, hogy semmilyen széndiokszid nem keletkezik, és egy virtuális kőolajmezőt hoztunk létre, amely örökre működik, határozatlan ideig működik. Sirin, tudom, hogy itt van egy nagyon türelmes úriember, már nagyon régóta vár arra, hogy feltegye a kérdését, és ott van még valaki, és aztán Malcolm is szeretett volna kérdezni, tehát akkor először parancsoljon, kérem, hogy mutatkozzon be. My name is Stefan Struckert. I'm Stefan Struckert vagyok, az Európai Tudományos és Technológiai Együttműködés szervezetet képviselem itt Brüsszelben. A kérdésem a következő. Lítium témájáról már szólt, és azt is be, elmagyarázta, hogy Kínában a mobilitás hogyan fejlődik. Mi a véleménye arról, hogy, a, hogy bizonyos elemekből hiány van, Kína ezeknek a legnagyobb exportőre, a bányászat, tehát Kínában nagyon feltörekvő, és Európában hiányoznak ezek az elemek. Még egy kérdés mondja Sirin, Brian Hip vagyok Cambridge-ből. Köszönöm szépen ezt az előadást. Én is Priuszt vezetek, és alig várom azt a lehetőséget, hogy hadulják át egy elektromos autóba. 2004 óta vezetem a Priusomat, és nagyon örülök ennek. London polgármestere sajnos most távolította el az összes olyan ösztönzőt, amely támogatná ezeket az autókat. Talán még ösztönözhetni azt, hogy elektromos autóval járjon, járjanak az emberek Londonban. Egy hasonló kérdést tennék föl, mint Prodi úr aggódom én amiatt, hogy honnan jön majd ez a sok elektromos áram. Rájöttem például, hogy holnap itt az Európai Parlamentben tartanak egy ülést a nukleáris fúzióról. Ez nagyon sokunk számára kérdőjeles terület, ugyanis még mindig nem igazolták, azt hiszem, hogy több energia jön ki a folyamatból, mint amennyit befektettek. Ez így volt az elmúlt 30 évben, és még mindig azt halljuk, hogy a megoldásra egy újabb 30 évet kell várni. Aztán a szaharai napenergia felhasználás. Ez valóban működik, és ez, ezt az energiát azt hiszem egy páneurópai hálózatba át lehet juttatni, Norvégiától Portugáliáig elérhető ez, és a tanácsadó testület javasolta ezt néhány évvel ezelőtt, hiszen Európában nagyon nagy az energiaigény. Remélem, hogy vissza tudunk tő, térni majd ahhoz, hogy alternatív energiákat használjuk fel. Sirin, még Malcolmnak is lehetőséget adok, hogy feltegye a kérdését, de még egy utolsó pillantást vettek a hallgatóságra, ha valakinek nagyon sürgős kérdése van, nagyon fontos kérdése van. Igen, jó, akkor visszatérünk önre is. Még, még két kérdés van a közönség soraiból, három. Mondja Sirin, én emlékszem, igen, hogy a harmadik kérdezünk is jelentkezett. Malcolm, gyorsan. Uh, uh, Két felvetés. Saj, te beszéltél a kínai fejleményekről, amelyek nagyon fontosak. Nem tudom, hogy esetleg elmondanád-e nekünk, hogy a kínai kormány mit tervez, ez az infrastruktúra olyan akkumulátor cserére alapul, amelyet te is tervezel, tehát ez egy gyakorlatilag a csomag része, hogy így a megtett távolság kérdését megoldjuk, mert lesznek akkumulátor cserélő állomások. Azt hiszem ez a javaslatod nagyon érdekes eleme. A kínai kormány az elektromos autó bevezetésének tervében nagyon fontos lesz ez, a, ez az enem. Nem kérdés, azt hiszem, hogy az elektromos autók meg fognak jelenni és el fognak terjedni széles körben. Másodszorban, ami az átmeneti szakaszról, amit az átmeneti szakaszról el kell mondani, hát erre is felhívtad a figyelmet, ugye az embereknek meg kell adni azt a biztonságot, hogy ugyanúgy tudnak majd közlekedni, mint a benzinüzemű autóval, tehát nem kell felni attól, hogy hány kilométert tudnak megtenni, kicserélhetik közben az akkumulátort. De vajon mi lesz, milyen lesz ez az átmeneti időszak? A hibrid autók és így tovább érdekes például lehetnek, lesznek majd olyan autók, amelyeknek a tulajdonosai egész egyszerűen éjszakára becsatlakoztatják az autót a hálózatba, és így föl lehet tölteni. Nemrégiben egy öko jaguárt vezettem, aminek 1,4 literes motorja volt kiegészítőként, ez a Jaguar szuper gyors volt. De azt hiszem, hogy ez legalábbis nekem úgy tűnik, ez a köztes technológiák része, amikor ugye megvan még az elektromos áram, de a megtett távolságot azért még egy picit alátámasztjuk a hagyományos motorral. Tehát ezek az átmeneti technológiák. Mi erről a véleményed? Sirin, rengeteg kérdés van, tehát akkor próbáljuk röviden válaszolni mindegyikre. Az első kettőre először Sáj. Tehát ugye a elemek hiánya és a a másik kérdés, hogy honnan jön ez az elektromos áram. Napenergiát használjunk, és nem pedig atomenergiát. Válasz. Ne felejtsük el, hogy ezek az elemek eh, egyre kevésbé lesznek elérhetőek. Kínában csökken a bányászat költsége. Kína ezt tulajdonképpen az elmúlt hónapokban fel is használta politikai fegyverként, hogyha több ország nem szeretne ebben a helyzetben lenni, akkor azt hiszem meg kell, hogy nyissák a bányáikat. Más országokban is elérhetőek ezek a ritka elemek. Az emberek nem foglalkoztak ezekkel a bányákkal, az ilyen bányászati technológiák használatával. Úgyhogy szerintem ez nem tudományos kérdés, hanem inkább kereskedelmi vagy üzleti. Sirin, nagyon, nagyon szkeptikusnak tűnik. Úgy láttam, hogy egy kis megjegyzést azért akart ehhez fűzni. Parancsoljon! you, you, um, right. Igen, azt hiszem nagyon helyesen mondta, hogy azt hiszem Kína állítja elő ezeknek a ritka elemeknek a 95%-at, vagy bányásza. Kínában ezek eh, könnyen elérhetőek. Európában és Amerikában semmilyen stratégia nincsen arra vonatkozóan, hogy hogyan hozzák létre ezt a bányászati ágazatot és hogyan vonják ki ezeket a ritka elemeket. Legalább 5-10 évre van erre szükség, és ez a probléma. Ez volt a kérdésem, hogy nem látja, hogy vagy az ön véleménye szerint nem, hát, nincs ennek meg a hátránya, ha elektromos útra tereljük Európát, hogy nem állnak rendelkezésre ezek a ritka elemek? Válasz. Most visszatérek arra amit az előbb mondtam. Tehát, hogyha olyan kereskedelmi mechanizmus dolgoznak ki, amelynek a keretében Kína továbbra is exportál ilyen elemeket, akkor ez működik. Persze csak akkor, ha önök is elégedettek ehhez. Például műholdakat fellövünk az égbe csak azért, hogy két GPS rendszer működjön, azért, mert félünk attól, hogy az amerikaiak mondjuk nem engedik meg, hogy használjuk az ő GPS rendszerüket. Hát a ritka elemek bányászata ugyanez. Mi van, hogyha én nem jutok hozzá a ritka elemek forrásához, akkor nekem is alternatívára van szükségem, akkor befektetek ebbe az alternatívába, esetleg előkészítem a bányát, hogy készen legyen, biztonság kedvéért legyen meg, vagy legyenek meg ezek a tartalékok. Nagyon sok megoldása van az ilyen kereskedelmi ügyeknek, lehet ösztönözni, vagy támogatni valakit, akár pénzzel, akár másképpen hogy bányásszák ezeket a ritka elemeket. A második kérdésre emlékeztet Sirin, honnan jön az elektromos áram? Válasz Ugyanez. Ha minden európai autó, holnap reggeltől mondjuk elektromos autó lenne, akkor az elektronok, előállított elektronok 10%-a menne ezekbe az autókba, vagy kellene, hogy ott használódjon fel. Tehát Európában az elektromos hálózatban bármilyen megújuló energiaforrásból termelt energia 1%-át kellene itt felhasználni. Tehát ez még az újság címekbe se kerülne be. Ezért kell az elkövetkezendő tíz évben 10%-ot így előállítani, azért, hogy minden egyes autó tíz év múlva Európában megújuló erőforrásokkal elektromosan lehessen használni. Minden energia a napból származik tulajdonképpen, a mostani napsütésből vagy a régi napsütésből itt a Földön. Hát a saját napunk elkészítése vagy létrehozása úgymond lehetetlen, én nem támogatom a hidegfúziót és egyebeket. Vannak, akik azt mondják, hogy 30 év múlva majd bekövetkezik, aztán megint 30 évig kell várni. Vannak itt fanatikusok, egyebek vannak, akik azt hiszik, hogy mi előállíthatjuk a saját napunkat. Válasz. Nem, nem, nem, ez atomenergia, amiről én beszéltem, nukleáris fúzió, és nem arról van szó, hogy mi vallási fanatikusok lennénk. Az európai intézmények komoly finanszírozással támogatják a nukleáris fúziós kutatásokat, ezt a technológiát, de az atomenergia koncentrációjára nem fordítanak semmit. Válasz. Van Izraelben e- egy cég, amely már 25 évvel ezelőtt a napenergiával foglalkozott, hagyták, hogy csődbe menjen, és nagyon érdekes, hogy ennek a technológiának az új generációját úgymond most alkalmazzák, és több gigawattot állítanak elő azok az üzemek, amelyeket Kaliforniában helyeznek üzembe. Tehát ez, ez már igazolt technológiai eredmény, nem tudomány pusztán. Tehát a kérdés az az, hogy versenyképes árakon, a szénnel versenyképes árakon lehet-e ilyen paneleket gyártani? válasz. Politikai akaratra van itt szükség. sáj válasza pedig én inkább hiszek a kapitalizmusban. Lehet látni ezt a költséggörbét, ami egyre lejjebb megy, tehát csökkennek a, csökken a napelemek ára, ezeknek a paneleknek az ára, ha egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb megy, akkor eljutunk odáig, hogy eljut egy kilovatórányi energiához, amit szénből állítottunk elő, akkor mindenki rájön, hogy ez olcsó. És nem kell senkit meggyőzni arról, hogy ez jobb, egész egyszerűen olcsóbb lesz, ez idő kérdése, elkerülhetetlen, hogy így legyen. Tehát várjanak, amíg ez megtörténik, ha a kormányok szeretnék ezt egy picit megtámogatni. Azt hiszem, három-négy évvel ezelőtt Németországban volt a legtöbb napelem. Nem azért, mert Németország egy rendkívül napsütötte ország, tudják, hogy mennyi a napsütötte, napsütéses napok száma, de megtették azt a lépést, hogy adóvisszatérítést adtak az ilyen beruházások esetében hát a politikai támogatással fel lehet gyorsítani ezeket a változásokat. De ha nem nincsenek ilyen politikai ösztönzők, akkor is az elkövetkezendő 5-10 év alatt olcsóbb lesz mint a szénből előállított energia. Sáj, kérem, hogy még Malcolm kérdésére válaszoljál. Malcolmot az érdekli a legjobban, hogy milyen az akkumulátor technológiája. A kínai kormány is most ezzel foglalkozik. Mi van ezzel az átmeneti időszakkal? Mi a véleményed? Látsz-e jövőt ebben az átmeneti időszakban a benzin számára? So, I think the point... Hát a kínaiak azzal érvelnek, hogy ha valaki fel akar törteni egy autót, ez fogyasztói tapasztalat plusz a hálózat képessége. Nem egészen úgy van, mint ahogy ezt az emberek gondolják, hogy jobb a technológia. A fogyasztó nem fog 10 percig üldögélni a ö, út mellett, és három óránként feltölteni az autóját, mert akkor busszal utazna. Hogyha az ember óránként meg akar állni, inni egy kávét, visszatérni, megint óránként megállni, akkor már hamarosan fél óránként kell majd megállni, és egyszer csak nem lesz kényelmes, és az ember nem fogja akarni. Úgyhogy amikor egy olyan helyzetet vizsgálunk, amikor a vezetőnek legalább egy hosszú autópályán ugyanolyan tapasztalatokat kell, hogy szerezzen, mint a sima autóval, el kell jutni arra a pontra, amikor képes váltani, és körülbelül 200 kilométert megy, maximum 1-2 perc várakozással a töltőállomáson. Hogyha ezt elérjük, amikor ugyanannyit tölt csak a feltöltésen, mint amennyit a mostani tankolással, mert hogyha mondjuk egy 200 kilométeres akkumulátort két perc alatt föl lehet tölteni, gyakorlatilag ugyanazokat a fizikai körülményeket ter- teremtjük meg. Hogyha két perc alatt fel tudnánk tölteni megfelelően egy akkumulátort 200 kilométeres távra, akkor gyakorlatilag ugyanaz lenne a töltő erő, mint az Empire State Buildingben. Képzeljék el, hogy két gyerek ül az autó band, és ugyanezt akarja beletenni a, az autójába. Hát a legtöbb ember nem lenne hajlandó erre, mert egyszerűen a haja ígnek állna tőle. Ennek a kábelnek az a gondja, hogy egyszerűen a hálózat tönkretétele nélkül, hogyha többszörösére növeljük a kapacitását, egyszerűen nem lehet megoldani. Hogyha több ezer Empire State Buildingre gondolunk, és állandóan kibekapcsolunk minden egyes berendezést ötletszerűen, és a csúcs időben mindenki bekapcsolja ezeket, és ki bekapcsolja, akkor a hálózat megőrül. Csak ha ezer ilyen kapcsolat van. Tehát a kérdés nem az, hogy jobb legyen a technológia, a kérdés az, hogy ne kelljen várni, és ne kelljen egy ilyen össze-vissza alkalmazott kábelt használni. Ha ezt megoldottuk, megoldottuk a feltöltési problémát, gyakorlatilag egy olyan technológiai megoldást találtunk a régi francia példa alapján, amikor a, a muskétások Franciaországon keresztül lovagoltak, ugye nem várták meg a lovakat, hogy egyenek meg pihenjenek, hanem cserélgették a lovakat. Tudták, hogy hol kell otthagyni a lovakat, és hol kell újat találni, Úgyhogy minden egyes ilyen megállónál sok-sok lóra volt szükség. Úgyhogy mi ugyanezt tesszük. A mi lovunk, az akkumulátor fél óráig töltődik. Ez a fél óra alatt 15 autó cserélhet akkumulátort. Mondjuk a 16-os az elsőt veszi fel, és 15-re van szükség azért, hogy működőképes legyen ez az állomás. 15 akkumulátor rengeteg autót kiszolgálhat, tehát nem kell olyan nagyon sok akkumulátor, hogy ilyen sok autót ellásson. Hát egy os többletköltséget jelent ez, ez egyszerűen elhanyagolható hatással van a gazdaságra. De ez a legolcsóbb megoldás, amivel ki lehet egészíteni egy hálózatot. Gyakorlatilag autónként egy tankot jelent az éves infrastruktúra szempontjából. Tehát egy gázüzemű autó tankjával egyenértékű az egész hálózatban. A lehető legolcsóbb megoldás, amivel ki lehet a hálózatot egészíteni, legalábbis amit ismerünk már. Sokkal olcsóbb, mint a generátor, mint a bármilyen cella, bármilyen akkumulátorról, nagyon olcsó. Tehát egyetlen egy tanknyi költséget jelent csak. A kínaiak tudják ezt, még csak a ö, legtávolabbi megoldásként sem a gyors feltöltést találják. Mivel ez nem lehetséges, valami más megoldást kell találniuk, és már bebizonyították, hogy valami jobb ennél. Az olimpia játékokon Pekingben már ezt felhasználták. A buszok, amelyek szállították a sportolókat a városba a falvakból, gyakorlatilag olyan technológiát használtak, és más vállalatokat is segítségül hívtak. Igaza van, hogy van átmeneti időszak amikor nincs infrastruktúra, akkor kell átmeneti időszak. A kérdés az, hogy ez stratégiai irány, vagy pedig ideiglenes megoldás, amibe nem szabad túlságosan belefektetni. Amikor a molekulákról a elektronokra kell áttérni, óriási változásról van szó. Azt hiszem 95-ben még senki sem e-mailezett, ez volt a molekuláris megfelelője ennek. 15 évvel később, ma már az emberek nem leveleket küldenek, hanem ma reggel óta talán sokkal több e-mailt küldtek már, mint az egész év során levelet. Közben volt egy úgynevezett hibrid megoldás. A molekulák, ezek a levelek és az elektronok, amik az e-mailek, volt egy hibrid technológia. Ez pedig a jövő technológiája volt, és bizonyára emlékeznek rá, ez a fax volt a molekulákat beletettük egy eszközbe, ezt átalakítottuk elektronokká, ezt elküldtük, és kivettük a molekulát a másik oldalon. A fax körülbelül 5 évig működött. E, erről szól a hibrid technológia. Átmeneti megoldás, ami aztán nagyon gyorsan eltűnik. Köszönöm, Sáj! Most nagyon szigorú leszek a kérdések és a válaszok tekintetében, mert 5 perc múlva következik eh, Krutzen professzor úr. Eh, az úr kap szót, aztán a hölgy a második sorban, vagy ez már megváltásra került? Kiváló volt-e még valaki? Igen, jó, rendben. Parancsoljon. Köszönöm. Lincoln professzor vagyok. A Neuroscience Research központból. Albert Einstein azt mondta, hogy ha egy elképzelés nem abszurd, akkor nincs jövője. Nagy kihívással nézünk szembe, és az oktatás erre nem készített fel minket. A hálózat új integrált, interdisziplináris modellt mutat nekünk az interfész segítségével. Különböző projektünk van, és most Gászi úrhoz szólok. Az egyik a Palskim 2, itt egy egész várost akarunk az új és felúj, megújuló energiák használatára átalakítani Flandriában, beleértve a közlekedést. A fő probléma itt <laughs> igazándiból nyelvészeti jellegű, úgyhogy nem tudom, hogy esetleg volna kedve a különböző kihívásokról beszélni, mert nem lehet elválasztani az energiát a szociális kérdésektől, ez egyszerűen lehetetlen, egyébként nem tudunk megoldást találni. Teljesen intelligens és megközelíthető megoldást kell találnunk az emberek számára, a gyerekek, a nyugdíjasok és mindenki számára. Végezetül egy csúcsot fogunk szervezni Kínában, és várom a megerősítést Csánkhájból. Köszönöm. Köszönöm. Most az úr kap szót. Köszönöm. Raymond Cerone. Antwerpeni Egyetem. Az üzemanyagon nagy az adó manapság. És az adóból nagyon sok szép dolgot csinálnak, mint a társadalombiztosítást és ilyesmiket. Nagyon sok mindent fizetnek ebből országainkban. A kérdés az, hogy a tagállamokat az EU-ban hogyan tudják rávenni arra, hogy beleegyezzenek a jövedelem csökkentésbe, ami nem teszi lehetővé a politikusok számára azt, hogy azt tegyenek vele, amit akarnak. Persze feltételes módban beszélünk. Nos, Belgiumból két professzor szólt. Egyetért a nyilatkozattal? Mert ezt ugye nagy széles körben kell vizsgálni, mint problémát, a szociális változásokat is figyelembe venni. Igen, kétségtelen az autó rendkívül szociális eszköz. Az embert kifejezi, hogy kicsoda, ugye nem csak azért vannak, hogy kerekeken szállítsák az embereket valahova. Nyilván óriási oktatási programra van szükség mindenütt, és hallok arra, hogy azt higgyem, hogy mivel ilyen hálózati osztály, társadalom vagyunk, és az autók ilyen láthatóak, nagyon kevés emberre van szükség arra, hogy ö, rávegye a nagy többséget arra, hogy mi legyen. Mert majd követik őket a többiek. Ugye, hogyha már nem úgy gondolkodnak az emberek, hogy ezek csak, mit tudom én, mozgássérültek számára készültek, akkor azok, akik elsőként fogják ezeket használni, nyilván húzzák magukkal a többieket, és hogy használják ezeket bátran. Hogy hogy lehet a dialóguson változtatni? Hát szívesen beszélgetek erről is, mert mindig tanulunk mindenből. Ami az adó kérdést illeti, azt hiszem már beszéltünk erről. Az adó nagyon fura dolog. Az ember nem igazán tudja, hogy az adóból mi hova kerül, melyik területre, és gyakorlatilag a kormányok mindig ezekkel egyensúlyoznak, megpróbálnak mást adózni. Például azt mondta a miniszterelnökünk, hogy először is azt akarjuk, hogy sikerre járjon, hogy bebizonyítsa, hogy olaj nélkül működhet az egész ország. Aztán utána majd a normális adót fogjuk alkalmazni a jövedelemre, a profitra, stb. És hogyha ez nem elég, akkor majd kilométer alapú adót is bevezetünk, és hogyha ez se lesz elég, akkor majd kitaláljuk ezt a sájegászi adót, és akkor saját személyi adót fog fizetni. De először legyen sikeres. Úgyhogy gondolom, hogy itt is ugyanez lesz. Hát nézzük a mobiltelefonokat. Először a kormányok azt mondták, hogy jó, hozzák létre a hálózatot, aztán megjött a 3G, és egyszerűen döbbenetes semmit nem lehet a levegőbe tenni, anélkül, hogy az emberek, hogy a kormányok ne akarnák, hogy fizessenek érte, kivéve ha ez CO2. Mindent megadóztatnak a kormányok. Tehát addig még nem vált a rendszer, és én ezt úgy eh, definiálnám, hogy amikor 50%-a az új autóknak elektromos lesz, ami megjelenik a piacon, majd a kormányok óriási jövedelemforrásnak látják ezeket is, aztán majd meg lesz a kilométer alapú adózás, és mindenféle másfajta adó, ami eddig is volt. Sájegeszin, nagyon köszönjük ezt a lenyűgöző eladást, és úgy gondolom, hogy az izraeli miniszterelnökről szóló történet nyilván magáért beszél, de ugyanakkor ez ösztönző lehet a politikusok számára is, ezért is jött el hozzájuk most. Most akkor nézzünk valami teljesen más területet. Mi van, ha ez nem működik? Mi van, hogyha radikálisabb megoldásokat kell keresnünk, mint például az éghajlat engineering, és azt hiszem, hogy a professzor úr erről rengeteget írt. Honnan jön ez az anthropocene elképzelés? uh, climate in this sort of... Az antropocén megoldás. Nos, mondja el nekünk, hogy először is miért vagyunk itt? Hiszen ugye arról volt szó, hogy megoldást kell keresni. E, erre a problémára. És akkor emlékeztesen kérem arra, hogy miről is szól ez az egész. You, uh... Talán olyan kérdést tett fel, amit egyébként is már meg akartam válaszolni. Ez ugyan az előadásom végén volt, de mivel már sokaknak el kell menniük, ezért uh, talán néhány szóban már is kitérnék erre. Engineering. Okay. The uh, why geoengineering, what, what it really... Miről is szól ez a terület, ez a tudomány ág? Nem másról, mint arról, hogy az atmoszféra sugárzását növeljük, különböző részecskék segítségével az atmoszférában. eredetileg orosz tudósok ö, ö, fedezték fel ezt az elképzelést, és körülbelül négy évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni vele. Meg kell mondanom, hogy modellekben testesült ez meg, és az eredmények egyértelműek, mert a levegő atmoszféráját le lehet hűteni, ez egyértelmű, Semmi különös nincs ezzel kapcsolatban, mert minden egyes vulkán kitöréskor ez történik. Nagyon sok részecske kerül az atmoszférába, és a Pinatubo után 91-ben tört ki a Fülöp-szigeteken ez a vulkán, hidegebb lett. Olyan 6 fokkal. Úgyhogy bizonyos módon működik ez az elképzelés és az eredmények nagyon látványosak. Másrészt viszont nem akarom ennek a megoldásnak az előnyeit erőltetni, de hogyha a CO2 kibocsátások vonatkozásában nem történik semmi, akkor egyszerűen szentbe kell néznünk egy olyan őrült megoldással, mint ez, hogy egy millió tonna részecskét kell az atmoszférába helyezni. Ez nem csekély, de gyönyörű tapasztalat. Lehet, hogy kénytelenek leszünk ezt a megoldást választani. Ugyanis most olyan helyzetbe kerültünk, hogy kutatunk, annak kiderítésére, hogy vannak-e negatív hatások, hogy elkerüljük annak a lehetőségét, hogy ha egyszer rákényszerülünk, akkor ne legyen semmiféle előkészület és elő, előzetes eredmény. Ezt így kell tennünk. És fantasztikus, hogy az a rövid idő alatt, amióta ezzel a technológiával foglalkozom, Mennyi tiszteletre méltó kutató intézet foglalkozott vele, a Royal Society, például két tanulmányal is foglalkozik. Azért már ebben Kaliforniában egy nagy konferenciát szerveztünk, hasonló eredményre jutottunk, és pillanatnyilag tudományos tevékenység folyik, a Royal Society, az a környezetvédelmi alap összefogásával az Egyesült Államok képviselőháza és az Egyesült Királyság alsóháza is együttműködik ilyen jellegű tanulmányok készítése céljából. Ez pedig azt bizonyítja, hogy az embereket kezdi aggasztani az, hogy mi történik a légkör felmelegedésével. A tudomány pedig próbálja követni. És tiszteletre méltó tanulmány, tudomány ággá vált. Először csak egy őrült ötletnek tűnt, de most már nem foglalkozom ezzel a kutatással, úgyhogy bizonyos elégedettséggel tölt el, hogy én is ott voltam az úttörők között. Kérem, mondjál, hogy most mivel foglalkozik, és milyen aggályai vannak az atmoszféra kutatása kémiai szempontból. egy előadást készítettem, de mivel félbeszakított, most pillanatnyilag azzal foglalkozom, hogy az antropocén korral foglalkozzam, mert már nem a holocén korban vagyunk, Mindenképpen az antropocén korba léptünk már a környezeti ö, körülmények miatt. Tehát ezzel foglalkozom az antropocénkor definiálásával. És egyre inkább elfogadják ezt az elképzelést, ami az elmúlt évtized elején alakult ki. És ennek természetesen nagyon örülök. Jó, hát akkor most mondanék néhány szót az emberiségről, amely körülbelül három évszázada meg többszöröződött, tízszerese lett a 300 évvel ezelőttinek. Főleg különösen az utolsó évszázadban a változások a következők. Például a szarvasmarha állomány 14 millióra növekedett. Professzor úr, ön szerint emiatt fel kell lépnünk úgy, mint ahogyan erre utaltunk? Most csak arra gondolok, amit ön is mondott az előbb. Tehát ön szerint ez arra ösztönöz minket, hogy olyan megoldásokat keressünk, mint amiről ma beszéltünk? És ön szerint fog ez működni? Nem vagyok benne biztos, hogy ez működni fog. Bizonyos ö, része igen, de más területek aggasztóak. például az ózonrétegben bekövetkezett változások, ezekkel kapcsolatban ö, születek ö, tanulmányok, ö, és ezek bebizonyították, hogy emiatt aggódnunk kell. Aztán a légszennyeződésnek az egészségügyi hatásai, erre is oda kell figyelnünk. Azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem újdonság. azt tapasztaltuk, hogy 100 millió tonna szenet égetünk el évente, ami eléggé sok. A nitrogénoxid, mennyisége is megnövekedett, ami az atmoszférába kerül, és ez eléggé megfordított helyzetet hozott létre. Ezért a mezőgazdasággal kezdtem el foglalkozni. Nagyon sok ö, műtrágyát használunk a A mezőgazdaság ennek csak 20-30%-át hasznosítja, az összes többi az eltűnik az óceánokba, a tavakba. ezeknek egy része savas esőt és széndiokszid kibocsátást okoz. Aztán a széndiokszid 40%-kal növekedett az ipari forradalom előtti időszakhoz képest, a metán több mint 100%-kal. Úgyhogy ezeket a hatásokat mind-mind tapasztaljuk, és ez egy terület, amivel elkezdtem foglalkozni, és amivel foglalkozni fogok a jövőben is. Elnézést kérek, mondja a professzor úr. Keresem a jegyzeteimet. one of the issues you're, you're pursuing. Tehát a, a jövőben a következő területtel fog foglalkozni? Igen, mert korábban azt hallottuk a sajtókonferencián professzor úr, hogy ez nagyon sok problémát jelent. És miért? A foszfor. Mert ez nagyon fontos alapvető ö, alkotó része a DNS-nek és a DNA-nak. És ö, azt tapasztaltuk, hogy a foszfor a mezőgazdasági felhasználása, illetve az iparban, mosószerekben való felhasználása olyan méreteket öltött, hogy talán kritikus időszakhoz jutottunk. Mert felhasználjuk az összes foszfort, és például az óceánokba, a talajba ö, raktározódik. A mezőgazdasági folyamatok számára pedig nem áll rendelkezésre. A kollégák is foglalkoztak az elmúlt tíz év során ezzel a problémával, és úgy gondolom, hogy ez annyira fontos, és annyira lenyűgöző terület, hogy egyre többet szeretnék foglalkozni ezzel a kutatási területtel. Nagyon köszönöm, professzor úr. Ahogy az elején is említette, úgy gondolom, hogy eh, hát eléggé ö, eh, szomorú képet fest itt, és ö, eh, főleg olyanok számára, mint például Sája Gassi. És ö, gondolom mindenképpen a politikusok is megpróbálnak olyan irányba fordulni, ahol ezeket a megoldásokat támogathatják. De most visszatérnék arra, amiről az elején beszélt, az éghajlat manipulálása, nevezetesen az éghajlat lehűtése, például a kén ég, légkörbe való küldésével a különböző részecskék formájában. Ő maga is azt mondta, hogy először őrült ötletnek gondolta. De most, hogy már a tudósok kezdenek felfigyelni erre a területre, ön szerint esetleg a, a, a, tudó, a beruházóknak, a politikusoknak is kicsit jobban oda kellene figyelni erre a területre? A beruházóknak nem javasolnám az elkövetkezendő tíz év során, mert nem olyasmit keresünk, ami azonnal alkalmazható a jelenlegi helyzetre, hanem inkább olyasmit, ami hosszú távon lenne megoldás. Mondjuk 10-15 év múlva lehetne alkalmazni ezeket az intézkedéseket. Úgyhogy nem kell kapkodnunk, hogy már is bevezessük őket, viszont azonnal tanulmányoznunk kell ezt a megoldást. Prodi úrnak van egy kérdése, azt hiszem. Nos, ehhez kapcsolódva, el szeretném mondani, hogy a geoengineering rendkívül fontos és érdekes terület. Nem csak azért, mert röviden meg lehetne oldani, rövid úton, találhatnánk egy megoldást a fosszilis üzemanyagokról, a megújuló energiaforrásokra, hanem azért, mert a CO2 tartalom már is elég magas lehet, hogy átbillentse a helyzetet. Úgyhogy ebben az esetben nagyon fontos, hogy legyen valami tartalékba, amit föl lehet használni, annak érdekében, hogy a katasztrofális felmelegedést elkerüljük, mert nagyon sok ilyen megoldással előreléphetnénk. Más technológiák is ö, próbálják elkerülni a kén ö, felhasználását, de egyszerűen csak ö, bizonyos mennyiségű részecskét ö, megfelelő ö, sűrítésben küldenek fel a légtérbe, nem pedig ként az atmoszférába. Ezt csak azért mond, említettem, hogy annyi minden történik most. A foszfor is rendkívül fontos lehet, hogy foglalkozzunk ezzel a területtel, hiszen ez alapvető a mezőgazdaság számára. Ez pedig azt jelenti, hogy foszfortartalmú műtrágyát kell használnunk, de sokkal óvatosabban, mint ahogy ezt eddig tettük, mert egyértelmű, hogy milyen problémákat okozhat a jövőben. Úgyhogy a STOA már kezdeményezte, hogy rendszeres tanulmányok készüljenek a lehetséges problémák felderítésére, arra az esetre, hogyha bizonyos anyagok már nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben a különböző technológiák számára. ugyanis olyan megoldásokra kell terökednünk, amelyek kis ö, anyagigényesek. Köszönöm szépen, Prodi úr. Azt hiszem, ott az úr is szeretett volna kérdezni, vagy mondani valamit. Igen, köszönöm szépen. Brian Hip vagyok Cambridge-ban. Ami a foszfort illeti. Nyilván szeretnénk tudni, hogy hogyan ö, vélekedik a genetikailag módosított növényekről, mert nyilván itt lehetne hatékonyabban felhasználni a foszfort, hogy megoldjuk a jövő élelmiszerbiztonsági problémáit. Ez az egyik megjegyzésem. A második a következő. Engem aggaszt, hogy a politikusok késrekednek, remélem ez nem így lesz, mert mindig az a probléma, hogy az új technológiákkal visszaélhetnek. És hogyha az egyik ország ilyen ö, részecskéket ö, küld a, a légkörbe, akkor hogyan akadályozzák meg annak a negatív hatását egy másik ország légkörében? Remélem már elkezdték a kutatását ennek a kérdésnek. Biztos vagyok benne. Professzor úr, kérem kapcsolja be a mikrofont, és legyen egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, akkor halljuk a kérdésekre a válaszát. Tehát a genetikailag módosított növények esetében, vagy szervezetek értelmében és arról, hogy ugye az országoknak együtt kellene működniük bizonyos mértékig, amikor bármit is a légkörbe küldenek. Igen, ez történik az általán említett tanulmányok során, hiszen ez fontos tényező. Amikor a módosított fajokról van szó, én ezekkel nem foglalkozom, mert enélkül is van elég gondom, Ez nagyon nehéz kérdés. Nem ismerem eléggé. Viszont, eh, és itt kapcsolódnék Prodi úr megjegyzéséhez, hogy amit az ember az atmoszférába küld, hogy kén, vagy pedig valamilyen kondenzált, eh, sűrített eh, valamilyen részecskékből álló anyag. Nyilván valamilyen kommunikációnak kellene folynia ezekről. Igen, mondja a professzor úr, ez a tudósok között folyik, hiszen ők felelősek ezért. De nyilván nem mindig értünk egyet egymással, úgyhogy alapvetően azt hiszem, hogy érzem a probléma lényegét. A, az általán említett tanulmányok foglalkoznak azokkal a kérdésekkel, amelyekkel foglalkoztam, de most még kísérleti fázisban vannak ezek. Professzor úr, ahogy ön is említette, hiszen súlyos a helyzet, úgyhogy most már eljött az utolsó pillanat, hogy tanulmányok készüljenek ezen a területen is, mint olyan vészhelyzeti megoldás, amit esetleg elő lehet venni. Nos, ezzel hadd hívjam meg önöket az ebédre, de el szeretném mondani azt is, hogy a következő kben, tehát délután megvizsgáljuk a beruházók szerepét, mint a beruházó bankok szerepét az olajmentes jövőben, aztán a politikák szerepét, Malcolm Halber itt lesz, az iparág, a közlekedés, Ernó asszony képviseli a francia vasutat ebből a szempontból, illetve azt is, hogy az állam, illetve a vasút hogy milyen szerepet vállalhat fel az új megoldások ösztönzésében. Úgyhogy ebéd után valószínűleg élénk vita lesz, úgyhogy nagyon reméljük mindannyian visszajönnek majd. De pillanatilag hagy köszönjek szívből meg részvételért a professzor úrnak és Sáj Agassinak, nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és jó étvágyat kívánok mindannyiuknak!